Folytatjuk a szavazással. Holnap, március 12-én, szerdán 8 óra 30-kor folytatjuk a plenáris ülést. A napirend ismert, és az Európai Parlament honlapján is megtalálható. Ezennel